The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows available. Jelen vannak az előadók, árnyék előadók, meg is kezdhetjük. Jó reggelt kívánok mindenkinek a második napunkon, úgy általában. Meglehetősen sűrű a napi rendünk a mai napon. Két miniszter is meglátogat bennünket, szavazások is lesznek de természetesen egy sor jogalkotói téma is az Európai Parlament beszélünk a következőkben. Előző időszakban elfogadtunk egy anyagot a polgári mechanizmusról, és ennek most egy előadója, amit mert módosítani kell a polgári védelmi mechanizmusra szóló rendeletet. Köszönöm szépen elnök hogy mondja az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. A spanyolországi áradások óta az Amazonas vidékén és Ausztráliában is láttuk a katasztrófákat. Nap mint nap megállapíthatjuk, hogy óriási problémák vannak a klímavédelem kapcsán a Rescue út azért hoztuk létre, hogy segítsünk az országoknak boldogulni a katasztrófák következményeivel. A legkülönbözőbb katasztrófákról van szó, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy meg tudjuk védeni az emberi életeket, a természeti erőforrásokat és az anyagi javakat. 2019 márciusában születtek meg a rendelkezések a Rescue létrehozásáról. Ez egy európai szintű mechanizmus. Itt ez konkrét eszközöket is jelent, például repülőgépeket, oltó repülőgépeket, amelyeket együttműködve szereznek be a tagállamok az Európai Bizottsággal, és a teljes összeg 80-90 százalékát az Európai Bizottság vállalja magára esetenként vonatkozik ez a beszerzésre és a karbantartásra egyaránt. Ez akár a 100%-ot is elérheti, ami azt jelenti, hogy egy európai szintű katasztrofa védelemről beszélhetünk, de járványügyekben is és egyéb fenyegetések kapcsán is felmerülhet ez mint vegyi, biológiai és nukleáris fenyegetéseknél is ezt a szervezetet lehet alkalmazni. A jelentés célja az, hogy itt a, az, új, az új mechanizmus az új pénzügyi keretben megfelelő forrásokkal rendelkezzen, hogy tényleg működjön a beszerzés, és a mechanizmust hatékonyan tudjuk kialakítani. Ez azt jelenti, hogy támogatni kell a javaslatot, egy jó költségvetéssel, 1,4 milliárd euróról van szó, ezzel egyidejűleg van lehetőségünk arra, hogy egy néhány dolgot helyrehozzunk, amit nem terveztünk be az elmúlt időszakban. Nyilván fontos, hogy a jelentésem néhány pontjára itt kitérjek. Az első vita során az Európai, még karácsony előtt az Európai Bizottság a javaslata mellett érvelt, és törlésre került egy szakasz, és az is szerepel itt, hogy a megelőzésre vonatkozó célok is szerepeljenek itt, a költségvetés figyelembevételékor, tehát egy kiegyenlítés legyen. Azt hiszem, hogy ne töröljük ezt a részt, vissza kell emelni ezt a pontot, ugyanis fontosnak tartjuk a többéves pénzügyi vagy együttműködéseket, de azt tudni kell, hogy két évvel ezelőtt más volt a helyzet, amikor megszületett az anyag, ehhez képest módosításokra szükség van, például az átmeneti időszakra vonatkozóan is. Arra felhívnánk a figyelmet, hogy a megelőzéshez a pénzeket nem, nem ez a mechanizmus, hanem a regi, regionális fejlesztés biztosítja. Be kell látnunk azt is, hogy rugalmasabbnak kell lennie az Európai Bizottságnak, ami lehetővé tesz egy százalékos, mint egy 10 százalékos eltérést is, de további eltérések is elképzelhetők lennének. Oly módon, hogy akár a százszázalékos finanszírozás is lehetővé válik ilyen módosításokkal úgy gondolom, hogy a rugalmasság igényének eleget teszünk, anélkül, hogy túl nagy terheket okoznánk. Egyéb iránt pedig azt gondoljuk, hogy más eszközöket is rendelkezésre kell bocsátani, más forrásokat is, függetlenül attól, hogy itt az EU-n belül vagy kívül alkalmazzuk ezeket az eszközöket. Klímaváltozás mindenhol van, nem, nem akad el Európa határainál, orkán vagy természeti katasztrófa esetén más vidékeknek is segítenünk kell, hiszen ez bennünket is érint. Minden lehetőséget meg kell ragadni az EU polgárainak védelmére. Ilyen például a Galileo hely meghatározó rendszer, és el tudunk küldeni csapatokat, segíteni, hogyha emberéleteket kell menteni, vagy tudunk menteni ezáltal. A Galileo rendszer segítségével szerintem sok emberéletet meg tudunk menteni. Egyébként további módosításokat is tervezek, és így szeretnénk biztosítani, hogy az Európai Bizottság további intézkedéseket tegyen, és közös fellépést szeretném erősíteni a tagállamok között. Ne elszigetelten kelljen fellépni, és a nyílt adminisztráció kérdése egy fontos dolog. Úgy gondolom, hogy jól együtt fog tud működni az árnyék előadókkal, annak érdekében, hogy jó eredmény szülessen a végén, és valamilyen büszkék lehetünk erre. Köszönöm szépen. Much. Köszönöm szépen az előadónak. Az árnyék előadók Nunyó Melo úr kap szót. Köszönöm. Ez a javaslat különböző módosítókat kapott. 2021-27-es időszakra szeretnék megteremteni a kereteket. Nekünk is alkalmazkodnunk kell a források kiigazítása miatt 21-ben vége a több éves pénzügyi keretnek, a jelenlegének, ezért biztosítani szeretnénk, hogy az Európai Unió katasztrófavédelmi mechanizmusát megfelelő módon tudjuk finanszírozni vannak vészhelyzetek, és legutóbb is láttuk néhány pontban, hogy vannak még rések az összeurópai védelemben Világosan szembesülünk a klímaváltozás következményeivel, és láthattuk azt is, hogy a tagállamok nem mindig sikeresek a megelőzésben. Portugáliában is láttuk az erdőtüzek idején ezt, 2017. október 15-én eh, több mint 50 ember halt meg erdőtüzekben eh, Portugáliában, mint mondtam, és kértünk is segítséget. Az akkori európai biztos a 27 tagállam minisztereit kereste meg, de nem kapott pozitív választ és Portugália persze nincs egyedül ezzel a problémával, más államok is megállapíthatták, hogy a szolidaritásnak bizony megvannak a határai az tagállamok között. A meglévő hálózat nem volt kielégítő. Előfordul ilyesmi Európában árvizek, erdőtüzek, földcsúszamlások, stb. esetén rendkívüli módon igénybe veszik az egy ország által üzemeltetett védelmet, ezért van szükség európai szintű katasztrófavédelemre is, ahol segíteni lehet a tagállamoknak. Ezért fontos az Európai Bizottság javaslata is, mi szeretnénk a finanszírozást javítani, egyszerűen azért, hogy biztosítsuk, hogy a kapacitások katasztrófa megelőzésben is használhatók legyenek, és amikor a veszély fennáll, akkor pedig megfelelő szintű reakciót tudjuk biztosítani. Évről évre előfordulnak erdőtüzek Görögországban, Portugáliában, Olaszországban, földrengések, ezért örülök, hogy sikerült erre reagálnunk. Örülök a jelentés megszületésének, nekünk is lesznek módosítóink bizonyos kérdésekben, amelyeket szükségesnek tartunk, és a szolidaritást ugyanis megfelelő pénzforrásokkal is alá kell támasztani. Tisztában vagyunk azzal, hogy itt vannak implikációk, és van egy megfelelő költségvetési határozat is, ez az alap, ugye ehhez képest nem tudunk túl nagy változtatásokat előirányozni, de azért azt szeretném elmondani, a katasztrófa védelem hatékonysága nagyban attól függ, hogy mennyire tudunk gyorsan reagálni. Portugáliában láthattuk, hogy egyetlen év alatt több mint száz ember halt meg, és most láttuk Ausztráliában is, hogy milyen tragédiákat okoz az erdőtűz. Ezért fontos a gyors reakció. Vannak emberek, akik távol laknak minden mástól, és tudjuk, hogy a katasztrófák előfordulhatnak bárhol Európában is. Ahol erdő van, ott erdőtűz is van. És például az eukaliptusz fa, a fenyők, ezek igencsak gyúlékonyak, ugyanez vonatkozik a flórára Görögországban is, ezért gyors reagálásra van szükség, és meg kell teremteni a fizikai forrásokat olyan országokban, ahol a legvalószínűbb az, hogy a katasztrófák előfordulhatnak. Például, hogyha egy régióban sok az erdő tűz, akkor a forrásokat oda kell telepíteni, mondjuk Görögországba, vagy Portugáliába, vagy más esetekben Franciaország, vagy Olaszország is szóba jöhet földrengések esetén, vagyis intelligens módon kell a telepítést elvégezni, ott kell helyezni az eszközöket, ahol fel kell lépni. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Rinyó. Nikolaj Stefanát. Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszönöm, és köszönöm az előadónak is ezt a kiváló bevezetőt, és a munkatársainknak is, hogy kidolgozták ezt a jelentést és a javaslatot is. Sokszor elmondtam már, hogy a klímaválsággal való szembenézés ö, lehetetlen országunként, még kontinensenként is tehát ez egy nagyon üdvözlendő javaslat, régóta szükség lett volna rá, mert ha azt csináljuk, amit eddig, akkor ugyanaz fog folytatódni, erdőtüzek, tehetetlenség, stb. Pedig hét hónapra előre nagyjából lehet tudni már, hogy milyen klímailag. Az egyes függelék nem szeretném, hogyha a tárgyalásnak a hátláttatója lenne, mert végül is a bizottság és a parlament is azt mondja. Ö, tehát azt mondja a bizottság, hogy legyünk rugalmasak, az előadó pedig azt mondja, hogy a felkészültség és a válaszadás gyorsasága szempontjából fel, felkész, fel kell készülni időben. Nem három a magyar igazság, mint azt egyesek hiszek. Itt szerintem az egyes függelék kapcsán rugalmasaknak kell lennünk. Még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, az előadó is említette, sőt az árnyék előadója a néppártnak is, Szeretnénk több fellépést a CBRS típusú fenyegetése kapcsán. Ugye tudjuk, hogy a terrorista támadások nem kizárhatóak. A szintetikus biológia termékeinek is várhatatlan vagy nem várt következményei lehetnek. Tehát készüljünk föl ilyen esetőségekre is. Legyen orvosi felszereltség és készültség minden ilyen esetben is nem tehetjük ki egy pandémiának az első hm, fellépést végzőket. Romániában a monoglobulin ügyében hasonló gondolkodás zajlik éppen. Aztán megtudtuk, hogy az EU képtelen Ausztráliának segíteni, mert orvosi eszközökre, felszerelésre és orvosokra lenne szükség, és nem tettünk semmit. Jó lenne, hogyha ebben el tudnánk mozdulni végre. Az Ausztráliában leégett terület ö, Ausztriával ö, azonos méretű, 10 millió hektárról beszélünk. képesek lennénk itt Európában egy Ausztria méretű erdő égéseként, égésekor a megfelelő fellépésre? Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Ezért kell most felkészülni, most előkészíteni minden intézkedést. Úgy látom, hogy az egyes függelék kivételével nagyjából mindenben egyetértünk, ott pedig rugalmasságot tudunk alkalmazni. Köszönöm szépen. Auken asszonynak adok szót a zöldek részéről. Köszönöm. Andri Lakis úr, az előadó, a vélemény tervezett előadója, szabályt idézem. A polgári védelmi kapacitásaink nem kielégítőek a védelmiek sem. Van ugyan Európában szakember csere és eszközcsere, de túl sok a buktató, a nehézség, a bonyolultság ebben a rendszerben. Az önkéntes bázis sem kielégítően nagy. Az EU-nak ebben kifejezetten hozzáadott értéke lenne, hogyha EU szintre emelnénk végre ezt a problémát. A természeti és az ember okozta katasztrófák fellépése terén. Egyre több egyébként a klímaváltozás okozta úgynevezett természeti katasztrófa, amelynek a hátterében mégis az ember áll, és be kéne indítani az újraelosztási mechanizmust, amiről a tanácsban már szó volt, de amelyet elutasítottak. A klímaváltozás hatásaira való felkészülés égető teendő, egyre több az árvíz, egyre több az erdőtűz Európában is. Örülünk, hogy az előadó EU, ez PSN kapcsán több költségvetési eszközt kér, ezzel mi is százszázalékosan egyetértünk. És mi hajlandóak vagyunk megvitatni az egyes függelék problémáit, hogy ez integráns része legyen a szövegnek, vagy sem. támogatjuk, hogy a Galileo rendszert is be kell vetni vészhelyzetek esetén. És örülök az együttműködésnek a kollégákkal már előre. Köszönöm szépen. Az idei frakció nevében most már Friasztónak adok szót. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt előre bocsájtanám, hogy olaszként mondom ezt, hogy a polgári védelem, ez egy mindenképpen szükséges dolog, és nagyon sok tapasztalatunk van ezen a területen. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Unió is nyomon követi ezen eszköz fejlesztését. Gratulálni szeretnék ugyanakkor a jelentéstevőnek a jelentés remek bemutatásáért és az egyes módosítókért. Én is szeretnék az egyes mellékletre röviden kitérni, nem akarok polemizálni, csupán szeretném kiemelni azt, hogy a bizottság valószínűleg ezt törölni fogja, mert nem tudja a tartalmát tiszteletben tartani. Ez viszont mindenféleképpen elvi kérdés számunkra, és remélhetőleg megállapodunk majd, és megoldást találunk ebben a kérdésben. Aztán ott van az a javaslat, hogy fejlett technológiai rendszereket használjunk, mint a Galileo, ezzel is abszolút egyetértünk. Ahogy elmondtam, az olasz polgári védelem egyik jellemzője a beavatkozás gyorsasága. Ez a területi szervezésnek és a koordinációnak köszönhető jó lenne, hogyha támaszkodnánk ezekre a tapasztalatokra, az országainkon belül gyűjtött tapasztalatokra. A néppárt néhány módosítóval fog élni, ezt hallottam. Remélhetőleg ezekkel együtt tudunk majd érteni, és egy hangúság alakul ki a szakbizottságban, mert úgy gondolom, hogy a polgári védelem témája az emberek, a tárgyak biztonsága, a közösségeink biztonsága nagyon-nagyon fontos dolog, és jó lenne, hogyha meg tudnánk állapodni ezen fontos témát, illetően köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR frakcióból nem látok jelentkezőt, legalábbis az árnyék előadó nincs itt. Akkor a GUE frakciót nézzük. Kokáles úr, aki helyettesként van jelen. Köszönöm, elnök úr! A globális felmelegedés és a klímaváltozás velünk maradó problémák, és egyre gyakoribbak várhatóan az extrém időjárási körülmények is Ausztráliában, és ennek a példáját látjuk most. Porfelhők, hamufelhők egészen Jakartáig elmentek, és világos, hogy mind a fizikai, mind az operatív infrastruktúra nem képes ekkora mértékű klíma okozta katasztrófák kezelésére. Tehát adaptálni kell a stratégiáinkat a jövőhöz ilyen értelemben nyújtunk be jogalkotási módosító javaslatot. Az 1,4 milliárd rugalmassági eszközre vonatkozóan, és a határokon átnyúló koordináció javítása érdekében. Továbbá a mentési mechanizmusokat alaposan górcső alá kéne venni, és azt különösen, hogy a Galileo által lehetővé tett eszközöket, módszereket hogyan lehetne minél hamarabb a gyakorlatban is alkalmazni. Köszönöm az előadónak a munkáját, és támogatom a jelentés szövegét. Remélem, hogy egyhangulag fogjuk elfogadni a szöveget. Köszönjük mi is, ezzel akkor mindenkit meghallgattunk. Most a bizottsághoz fordulok. Julia Stewart David asszonyt szólítom. Köszönöm. Köszönöm Andrula Kusz úrnak a jelentéstervezetet, az elhangzott megjegyzéseket. Tudom, hogy sok dolguk van, ezért rövid leszek. De mindenképpen üdvözölni szeretném azokat az új elemeket, amelyeket a parlament javasolt, ideértve a Galileo rendszer vészhelyzet előrejelző rendszerének bevezetésére irányuló kérést, és az operatív költségek komolyabb megtámogatását és a Civil Protection Pool javítását. Múlt héten Mozambikban jártunk, és ott is az volt a tapasztalat, hogy minél egyszerűbbek a szabályok, annál gyorsabb lesz a fellépés. Az egyes függelék ügyéről ez nem bürokratikus, hanem inkább operatív kérdés szerintem, és a bizottság célja ezzel az volt, hogy a rescue szabályokat és a felkészülési keretrendszert javítsa. Már most is tervezünk egy komoly beruházást a, a levegőből történő tűzoltási kapacitásaink fejlesztése, és a evakuáció, illetve a speciális képzettségű orvos púlok összeállítás tekintetében. Ahhoz, hogy ez az új beruházás arányos legyen a felkészülési költségvetési borítékon belül a többi céllal, ehhez kellett az egyes függeléket megírni, és ehhez kell maximális rugalmasság minden szereplő részéről, miközben elismerjük, hogy az intézményközi egyensúlynak meg kell maradnia. Tehát szeretnénk, hogy ha az 1,4 milliárdos ambiciózus javaslat megvalósulna a polgári védelmi költségvetés területén, És hogyha ez tényleg megvalósul, akkor az össz ö, rendelkezésre álló pénz a közben folyamatosan növekvő költségek mellett talán elég lesz arra, hogy új kapacitásokba, hardverbe és a emberi erőforrásokba beruházásokat tegyünk. És elmozduljunk a jelenlegi szintről egy magasabb szint felé. Úgyhogy kérem ezt a rugalmasságot önöktől is, mert közös érdekünk, hogy itt tovább lehessen lépni. Ez egyébként a dolog lényegét nem érinti, az egyes függelék, és örülök annak, hogy egyébként sok érvelésben egyetértünk, ideértve a pénzügyi fedezetet, és a kapacitás bővítés igényét is. A közbeszerzések, közös közbeszerzések ügyében pedig egyetértünk abban, hogy nagyon hatékonyan kell az esetleges többletpénzeket majd megtervezni és elkölteni. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy konszenzus van, még a függelék tekintetében is. Akkor most visszaadom Anurakis úrnak a szót. Köszönöm a kollégáknak észrevételeiket, hozzájárulásaikat, a Rescue EU mechanizmust illetően nagyon fontosak ezek a kommentárok. Mindazok, akik olyan országokból származnak, ahol természeti katasztrófák történtek, akik meg tapasztalták azt, hogy mennyi emberi élet esett ennek áldozatul. Ők tudják, hogy a polgároknak szükségük van e tekintetben Európára, és mi mindent megteszünk, hogy kompromisszumot kössünk, és a lehető legjobb megoldásokat találjuk a Rescue EU mechanizmus esetében. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a polgárok igényeinek megfeleljünk, és megoldjuk az előttünk álló kihívásokat, módosításokat nyújthatnak be. Ez lehetővé teszi majd, hogy gyümölcsöző módon folytassuk ezt a vitát. Köszönöm. Thank you very much. And Köszönöm én is. És akkor, ahogy az előadó is mondta, január 28-a módosítók határ ideje, és az Envi-ben a szavazás március 5-én lesz várhatóan, és talán már a márciusi plenáris elé oda kerül a szöveg. Most nézzük a következő témánkat. Az Egyesült Királyság kivonulása az Európai Unióból. Mivel uh, az elnök kompetenciája, most itt ezzel kimerült, átadom a helyemet Pascalnak. Okay, thank you uh, again for to Tobias for opening the meeting and sharing the opening of the meeting. Nos, akkor rátérünk a Brexit kérdésre, és ahogy talán önök is tudják, minden szakbizottság véleményt ír most az illetékes bizottságoknak, ez az AFET és az INTA bizottságok, és új eljárást is ki kellett találni a téma kezelésére itt a parlamentben. That we say, but looking forwards about the role we want. És el kell döntenünk, hogy milyen szerepet akarunk játszani tárgyalások során és később. Levél is kiment ebben az ügyben. Ez egy formális megfogalmazása a politikai vitának, és annak, hogy mi, mi ilyen irányba szeretnénk terelni a Brexit vitát. Akkor most a koordinátorokat fogom meghallgatni. A néppártból először Péter Líze személyében. Természetesen egy Szomorú dologról van szó, mindenki sajnálja természetesen, hogy kilépnek az Európai Unióból, de hát végül is lesz egy meg, vagy, vagy van egy megállapodás. Ez még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne megállapodás, deal. Végül is hónap végén egy rendes Brexitre is sor kerül, ez jó dolog, mert rettenetes következményekkel járt volna mindenek előtt a betegek szempontjából, gyógyszerhiány, eszközhiány az egészségügyben lett volna, hogyha nem sikerül a dílt megkötni. Tehát jó dolog, hogy van megállapodás, mint mondtam, de természetesen végső eredmény majd évvé még nem született meg, mert évvégéig áll ez mindez rendelkezésre. Ha nem dolgozunk keményen, akkor évvégével újra előfordulhat egy helyzet, egy no deal szituáció. És um, végül is ma um, egy hosszú távú megállapodásra van szükség, ezt ki kell, hogy jelentsük, és ezt kell alkalmazni. Én kétlem, hogy eh, idén egyébként mindent meg tudunk oldani a problémák az asztalon maradnak, a betegek helyzete, orvosi, egészségügyi eszközök, stb. újra és újra felmerül majd. Ami viszont számunkra nagyon fontos szakbizottságként az az, hogy meg kell keresnünk a módját annak, hogy klímaügyekben hogyan működünk együtt az Egyesült Királyság és az EU végül is erős pozíciót képvisel ebben a kérdésben. A következő COP Glasgow-ban van, tehát a csúcs. Az Egyesült Királyságnak érdeke a siker, nekünk is érdekünk a siker, ezért kell együttműködni klímaügyekben. Ez lesz az egyik fő ügy, amelyekről beszélünk ma, miről beszélünk majd a következő hónapokban. Egy közös vízióra van szükség a klímapolitikában, és reméljük meg tudjuk győzni az egész világot ebben az ügyben. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták, Juta. Köszönöm, elnök úr, köszönöm magát a vitát is. Fontosnak tartom, hogy enviként világossá tegyük, hogy környezeti és klímakérdésekben együtt lépjünk fel most és a következő években, mint Péter már elmondtam. A szocialisták és demokraták nevében mi aggasztónak tartjuk, hogyha azt látjuk, hogy van egy kötelező, jogilag kötelező szöveg, és van egy politikai nyilatkozat. A környezeti kérdések, a klímaval összefüggő kérdések a politikai nyilatkozatba, deklarációba kerülnek. Ez viszont legyengíti a környezeti ügyeket a kapcsolatainkban a következő években. Ez aggasztó Éppen ezért világossá kell tenni, sőt ki kell emelni, hogy együtt mennyire fontosnak tartjuk azokat a kérdéseket, amiket ENVI szakbizottságként is viszünk és fontosnak tartunk, szocialista és demokrataként erre törekszünk. Azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság nagy ország, a szomszédos ország, hosszú ideje együttműködünk, most pedig olyan helyzet alakulhat ki, hogy különböző irányokba indulunk el, például környezeti kérdésekben. Amennyiben viszont ez előfordul, akkor itt mellettünk lesz egy piac, amely alacsonyabb szintű ambíciókat alkalmaz a környezeti kérdésekben, vagy más standardeket alkalmaznak, például a biodiverzitásra, a klímára nézve, és be kell látnunk, hogy az Egyesült Királyság itt van mellettünk, egy szomszédos ország, ezért az ENSZ-ben persze fel kell lépni Egyesült, Király, Egyesült Államokban, Brazíliával, de az Egyesült Királyság, ha szennyez, akkor a szomszédban szennyez, akkor ez már érinti a környezetünket, a mi saját egészségünket is érinti. Vagyis világossá kell tennünk, hogy aggasztónak tartjuk, hogy ez csak egy politikai nyilatkozat szintjén köszön vissza. Ez gyenge dolog, az elhelyezés és maga a szövegezés is gyenge mi többet akarunk ennél, egy megállapodás keretében magas sztenderdeket akarunk a környezeti és klímakérdésekben. A szocialisták és demokraták ezt akarják elsősorban megjeleníteni a vita során. Nem elég, amit itt felírtak, magasabb ambíciókra van szükség a klíma és a környezeti ügyekben. Egyszerűen ez van. Ami még fontos az az, hogy a polgárokat képviseljük. Vannak emberek, akik függenek gyógyszerektől, tehát rászorulnak gyógyszerek, jobban mondva, és az ellátási lánc azért nem olyan egyszerű ezekben a gyekben, tehát fontos az ellátási biztonság az egészségügy szempontjából, ezt nem lehet vitatni szerintem. Erre is fókuszálnunk kell a szakbizottságban. Köszönöm. Renew Nils Fortas tényleg, hát túl sokat már nem is tudok hozzáfűzni Jutához és Péterhez. Úgy gondolom, hogy kicsit zavar bennünket ez a folyamat, ahogyan alakulnak a dolgok a politikai rendszer Nagy-Britanniában kicsúszott a sokak kezéből, mint Ausztráliában az erdőtüzek, és azt gondolom, hogy tudni kéne, hogy hol fogunk állni egy megállapodással. És Egyesült Királyságban, tehát imádkozunk azért, hogy megtalálják a megfelelő megoldást Nagy-Britanniában, és megtalálják a helyes kivezető utat a brit környezetvédelem nem olyan rossz, mint sok tagállamban, például nem használnak szenet, ez nyilvánvalóan az egyenlet szebbik oldala. Másrészt persze tudni kell, hogy vannak nagy területek, ahol nincs már ipar, ahol a gazdaság gyengélkedik, szerkezetváltásra van szükség, diszfunkcionális gazdaság alakult ki, ezért hát politikai kalandorok ebből kovácsolnak előnyt, mint már láthattuk is. Ez egy God save UK. Köszönöm szépen. Eichhaut kolléga. Azt gondolom, hogy találkozunk még a Brexit kérdésével, hiányozni fognak nekünk a, Brexit, a brit kollégák, nem minden frakció fog hiányozni, de a saját emberek legalább hiányoznak minden esetre a kilépési megállapodást. Jövő héten a parlament elfogadja, és a Brexit hivatalosan lebonyolódik aztán január 31-ével, és akkor megkezdődik a való világ. Mm, és itt egy sor kérdés van még, amelyet meg kell oldani, és sok hozzánk tartozik a Környezetőbizottság, tehát klíma, környezeti, egészségügyi eszközökre vonatkozó döntések, ezek fontosak a jövőt tekintve, és hát nyilvánvalóan sokan aggódnak amiatt, hogy a tárgyalások során világossá kell tenni, hogy a jövőbeli kapcsolatokat illetően nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság mindenek előtt környezeti ügyekben betartja a már meglévő törvényeket. Nem akarunk Szingapurt a Temze mentén itt mindjárt a szomszédságban. Tegyük világossá ezt, és ez szerintem valamennyiünket érint. És ez nagy, nagyon nehézé teszi a tárgyalásokat majd. Az emberek nyilván van, hogy tényleg ezt be tudjuk-e fejezni egy év alatt, ebben kételkedem. A, a politikai rendszer Nagy-Britanniában évvégére meg akar állapodni, de hát nem, nem tudom, hogyha ez, ez a no deal törekvés is megvan. Azt gondolom, hogy NV bizottságként érdekünk a megállapodást, amit mondta a Brexit követően, miután elfogadjuk a megállapodást, kezdődik a tényleges munka azon, hogy hogyan alakulnak a jövőben a kapcsolataink. Mi nagyon oda fogunk figyelni a környezeti, a gyógyszer kérdésekre. A munka most kezdődik, ezt tudjuk. Idé? Nem látok senkit. Nem kíván hozzászólni az EKR nevében McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A Brexit egyik eredménye az, hogy utolsó alkalommal szólok hozzá itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a szöveg kiegyensúlyozott szöveg, és alaposan a tényekből indul ki. Hálás vagyok ezért igyekszek néhány aggályt kezelni itt a rendeletekkel, a különböző szabályozási eltérésekkel kapcsolatban. Mindenek előtt, ami a klíma fellépést, az EU ETS-t illeti a kibocsátás kereskedelmet, amiről beszélnek a hatodik bekezdésben. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság éllovas a klíma védelem területén, és tényleg szerintem sok mindent lehet tanulni attól a gyakorlattól, amit mi alkalmaznak az Egyesült Királyságban és az EU-ban általában, az, az Egyesült Királyság ETS, a kibocsátás kereskedelem, az első ilyen jellegű kereskedelem volt az egész világon az üvegházhatást okozó gázoknál. 2002-re gondoljunk vissza, és ez lényegesen megelőzte az EU-ban a 2005-ös bevezetést. El kell, hogy mondjam, hogy éllovas szerepet játszottunk az ETS reformjában az elmúlt évtizedben, hogy megfelelő kompetitív versenyképes karbonárat vezessünk be és hogy az, egy, az EU-t tekintve mi bevezettünk egy alapárat 2013-ban éppen azért, hogy megtámasszuk ezt az árat, egy olyan szintre vigyük, amely ténylegesen a low carbon beruházásokat elősegíti. 2019-ben az Egyesült Királyság volt az első nagy gazdaság a világon, amely elfogadott egy törvényt, mi szerint az összes ÖHG gáz 2050-ig nettó zéróra vigyük és azt gondolom, hogy ennek megvan az alapja. Az Egyesült Királyság tovább viszi, és továbbra is képviselni fogja ezek ezt a véleményt, amit már 2008-ban elfogadtunk. 2018-ban az Egyesült Királyság kibocsátása 44, 44 kal volt a 90-es szint alatt, miközben kétharmaddal növekedett a gazdaságunk ennyi idő alatt vagyis azt gondolom világosan látható, hogy az Egyesült Királyság megbízható és értékes partner lesz abban, hogy kölcsönösen tanuljunk egymástól. Igenis, mindkét félnek fontos az ő technológiák fejlesztése és a gazdaságban a dekarbonizáció továbbvitele. Ha jövőt betekintünk, akkor el kell, hogy mondjam, meggyőződésem, hogy az EU koncentrálni fog a tudomány alapú, a bizonyíték alapú politizálás mellett, és azt tettük az elmúlt nyolc évben, amíg parlamenti képviselő voltam, és sohasem volt fontosabb, mint napjainkban, hogy ez folytatódjék. Bízom abban, hogy a parlament szakbizottságai alaposan, még alaposabban vizsgálják a fontos kérdéseket, mint a gén manipulációt, és hogyha a francia gazdák nem akarják, hogy az Atlanti óceán túloldaláról a takarmányt, akkor legalább a csatorna túloldaláról fogadják el. Szilvia? Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon sajnálatos dolog a Brexit, de hát ez egy tény. És nagyon sok dolog, ami a mi hatáskörünkbe tartozik, kezelendő lesz, mint például a klímaváltozás. A közös probléma megoldás, ez fontos. El kell mondanom, hogy eddig rosszul zajlott a folyamat, a backstopot például törölték, a kötelező környezetvédelmi célokat is törölték nemrégiben. Tehát most már nem az a helyzet, hogy a szöveg a környezetvédelem fenntartását követelné a széndiokszid kibocsátásoknál. A kötelezettségek alul kibújhatnak, fennel ennek a lehetősége. Fontos az, hogy a jövőben befolyást próbálunk majd gyakorolni, de a szabadkereskedelmi megállapodás esetében Nagy-Britanniával fontos lesz, hogy a környezetvédelem és a klímavédelem valóban beépüljön ebbe a megállapodásba. A Mercosur esetében ezt nem értük el, ez egy rossz példa. Azt hiszem, hogy azt is meg kell néznünk, hogy ne kötelezzünk, ne kötelezzük Nagy-Britanniát olyas valamire, amire maguk a tagállamok nem kötelezték magukat. Az is jó, hogy Nagy-Britannia szeretne sikeres lenni, és lehetőség áll fenn arra, hogy politikai szempontból jó együttműködést indítsunk a brit politikai felelősökkel, és szakbizottságként képesnek kell lennünk arra, hogy jó együttműködést, jó párbeszédet folytatunk brit partnereinkkel és valóban befolyásoljuk a környezetvédelmel kapcsolatos döntéseket. Mielőtt szavaznánk, még megadom a két angol kollégának a szót, amennyiben kérik. Philipsnek a zöldektől és Canonoknak a másik frakcióból. Köszönöm. Lehet, hogy ebben a mandátumban tényleg ez az utolsó felszólalásom. Én még mindig reménykedek, hogy az Egyesült Királyság majd visszatér. A Brexit nem csak egy ország elhagyás, az EU elhagyásáról szól, hanem ö, nagyon komoly belpolitikai következményei lesznek, és szerintem Boris Johnson az országot visszaviszi a középkorba, és ez a hype, ami a Brexit körül kialakult a Tory körében, ez nagyon súlyos, nehéz következményekkel jár, például a környezetvédelem tekintetében is. A Polluter Space, Polluter Praise Principle, a párizsi és egyéb COP megállapodások most mind kikerülnek a kötelezően alkalmazandó joganyagok köréből, és így sajnálatos módon az Egyesült Királyság nem követi majd az EU klíma céljait. Már eddig is egyébként vonakodott sajnos hazán, sok környezeti ambíció megvalósítása területén, miközben tudósaink hangosan kiabálnak, hogy ez így nem jó irány. De hát azt látjuk, hogy tegnap este például az északír parlament Johnson ellenében szavazott, és láthatóan a négy országból, ami az Egyesült Királyságot alkotja, három nem ért egyet Boris Johnsonnal, és úgy néz ki, ezzel együtt rájuk kényszerítik ezt a politikai akaratot. Ahogy a no deal Brexit még mindig nem elkerülhető biztosan az év végéig. A tavalyi szeptemberi Yellowhammer anyag nagyon is arra utal, hogy kemény lesz a Brexit. Ennek viszont nagyon súlyos következmény lesznek, például az árak tekintetében a legszegényebb emberek fogják megszenvedni a Brexitet. Úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ne szavazzák meg a kilépési nyilatkozatot. You, Caroline. Caroline. Köszönöm szépen a levelet, amely kiegyensúlyozottan taglalja a témákat, és mindet felsorolja. Egyetértek mert hogy ez egy nagyon veszélyes megállapodás, a legveszélyesebb vizekre evesztünk éppen, Ahogy az ECR-es kolléga is elmondta, az ITS-ben e az egy királyság részvétele eddig is vitás volt, és látható, hogy a jelenlegi kormánynak az környezetvédelem abszolút nem prioritása. És Állítólag ugye a Brexit révén majd megszűnik a, a bürokrácia, és majd minden flottul és gyorsan megy. Nos, ez számomra még ijesztőbb, mert akkor ezek szerint minden korlát, minden szabály felrúgható lesz, főleg a környezetvédelem területén. Úgyhogy ami eddig biztonságot adott, például élelmiszeregészségügyben, az is megszűnik majd és az északír határ kérdése továbbra is ö, vitatott olyan szempontból is, hogy val- megvalósítható lesz neke ugyanazok a normák a határ mindkét oldalán. És akkor nem beszéltünk az amerikai importokról, ö, meg a szingapúrosodásról, amiről itt a kollégák is már beszéltek. A kutatás is hátrányba kerül, a, az Egyesült Királyság egyetemei egyhangúan rettegnek, tiltakoznak. A kutatási együttműködésektől is elesünk. És ami a rádióizotópos vizsgálatokat, együttműködést illeti, erre is nagyon negatívan hat majd a kilépés. Szerintem sem lehet 9-10 hónap alatt ezeket a dolgokat kielégítően, megnyugtatóan megtárgyalni. Úgyhogy ezzel együtt szerencsét kívánok a kollégáknak a tárgyalásokhoz. Remélem, hogy az általunk most itt hagyott Környezetvédelmi Bizottságnak lesz ráhatása a dolgokra. Mit mondhatok? Nem szívesen megyek el. Mr. Palmer for the, the last one. Pálmer úr utolsóként. Köszönöm. Én is egyetértek a két előttem szóló kolléganő véleményével. Politikai, környezeti vélemény szempontból is ez egy katasztrófa. És ha már utolsó alkalommal beszélek itt az MV bizottságban, hagyd mondjak el valamit. Bármennyire sok volt tényleg a frusztráció a bürokratikus, bonyolult szabályok e, miatt. Maga a Brexit is iszonyú bonyolult szabályrendszert fog generálni, és e, a kilépési megállapodás költségei felmérhetetlenük. Az egészségügyi világ, a környezetvédelmi szakemberek világa mind-mind rettegnek és eltökéltek amellett, hogy amennyire csak lehet szoros kapcsolatban maradjanak európai partnereikkel, mert ha izolálódunk a formális együttműködési rendszerekből, kizáratunk onnan, akkor a sok hasznos együttműködés, ami eddig zajlott, mind hiába való volt. Én gyakran találkozom kutakó, kutatókkal, főleg népegészségügyi szakértőkkel, rákügyi szakértőkkel, és minden angol kollégám sajnálkozik amiatt, hogy együttműködés az európai partnerekkel valószínűleg majd kárt szenved. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben a bizottságban dolgozhattam két és fél éven át. Köszönöm a titkárságnak a támogatást, és köszönöm a saját frakcióm tagjainak is az együttműködést. Kérem a bizottságot, eh, hogy a, vagy hát minden jót kívánok önöknek, és remélem sikeresek lesznek. Én azt javaslom, hogy tapsoljuk meg mind három kollégánkat, aki most megszólalt, és ezzel búcsúzunk tőlük. Köszönöm. Most egy két perces szünet tartunk, szünetet tartunk, aztán pedig kezdődik a szavazás. Nézzük, nézzük akkor a szavazást. Mindenki tegye be szavazókártyáját a gépbe. Mielőtt elkezdünk szavazni, mondom még egyszer, hogy csütörtökön 9-kor lesz egy nagyon fontos Econ Envy közös szavazás a taxonómia dossziéról, amit formálisan is el kell fogadnunk, mint ahogy decemberben már informálisan elfogadtuk azt. Úgyhogy mindenki legyen jelen csütörtökön kilenckor az Ekon bizottság tagjaival együtt. Mindenki írja föl magának. Nos, akkor franciára váltok. Premier vote sur euh, la conclusion de l'accord de retrait. Az első a megállapodás megkötése az Egyesült Királyság uh, kilépéséről az Európai Unióból. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Zárom a szavazást. Les lettres. A levél kiküldését tehát elfogadtuk, és ez hamarosan kiküldésre kerül. 13-as napi rendi pont, ez egy kifogás a PVC kapcsán. Megnyitom az elektronikus szavazást. Vagy ez még nem az? már nem az. Lezárom a szavazást. 13, item 13. A kifogást elfogadtuk és majd visszatérünk erre a plenárison. Nézzük meg most a 14-es napi hm. rendi pontot. Jó. amendement numéro 5. 50-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70 mellette, ellene. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 77 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 80-as mellette ellene tartózkodásra elutasítva 81 mellette ellene tartózkodásra elutasítva 82 mellette ellene tartózkodásra elutasítva 83 mellette ellene tartózkodásra elutasítva 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva 85 mellette ellene Ellenőrizzük elektronikusan a 85-öst. 85. Lezárom a szavazást. Elfogadva elnézésüket kérem 86 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva 87 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 88 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 90 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, nem, 14-es javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette Elnézést, a 16-os következik, mondja az elnök, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A 16-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk, nem voltak meg a néppárti szavazatok. 18-as módosító mellette ellene, elfogadva 19-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 20-as mellette ellene, ellenőrizzük elektronikusan a 20-as módosítót. 20-as módosító. Lezárom a szavazást elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette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 ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Le Zárom. Elfogadva. Gratulálok a tárgyaló csapatnak. Nézzük meg most a 15-ös napi rendi ponttal kapcsolatos szavazást. A Zöldebb Városok Európai Éve 2021 címmel, 54-es mellette, mellene, tartózkodás, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan az 56-ost. Lezárom a szavazást, elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-assal együtt tömbben. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80, 84, 85 visszamondták, 85-ös mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. A 85-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 85-ös, 86-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 87 mellette. Ellene Ellenőrizzük elektronikusan a 87-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88. Mellette ellene. A tartózkodás elfogadva. 89. Mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 90-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92 mellette ellene ellenőrizik elektronikusan, 92-esről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96 a 95-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Het, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a kilences módosítót. elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene ellenőrizzük a 16-os módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es módosító mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizik ezt is. 18-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. 20-as módosító. Elfogadva. Én a 19-est is szeretném ellenőrizni, ha nem bánják, mert elég szoros volt az eredmény. Most a 19-esről elektronikus szavazás következik, tehát visszalépünk egyet a 20-asról. Nem vagyok ebben biztos, hogy ez mi volt az eredménye. Megnyitom a szavazást. 19-esről szavazunk elektronikusan, lezárom. Elfogadva. és a 20-as is elfogadva. A 21-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es módosító mellette ellene tar tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 37-est. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. A 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 45-ösről szavazunk. elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan a 47-est. Elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene ellenőrizzük ezt is. 49-esről szavazunk elektronikusan. Elfogadva. 50-es mellette ellene ellenőrizzük az ötvenest. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva állásfoglalásról záró szavazás következik elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Az állásfoglalást elfogadtuk. Köszönöm. Gratulálok a szerzőknek. Alors, on passe au vote sur euh, les décharges. Rátérünk a 2018-as mentesítésről való szavazásra, 16-as napi rendi pont. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk négyes, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás elektronikus. Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy elfogadtuk nagy többséggel a mentesítést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 Most az EFSA mentesítéséről szavazunk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos. Gépi szavazást kértek az előzőről, akkor megismételjük géppel. Zajlik a szavazás, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás géppel következik. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 19-es környezetvédelmi ügynökség mentesítése első módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, ellene tartózkodás az SSD nemmel vagy igennel szavaz? Igennel. Akkor kettes, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as napirendi pont és téma ECDC egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, ellenőrzést kérnek az ötösről, tessék, géppel. Újra szavazunk az ötösről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es napirendi pont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 Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Utolsó szavazás következik. A vízhasználat minimális elvágásairól, három oldal egyeztetésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. És akkor támogatjuk a három oldal egyeztetés során kialakult álláspontot végeredményben. Ezzel a szavazásnak a vége. We'll have a, a short break waiting. Egy rövid szünetet tudunk tartani. A horvát miniszter mintegy 15 perc múlva fog megérkezni.

Okay, dear colleagues, we are going... Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Üdvözlöm ma a körünkben a Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztert Horvátországból. Ő az, aki a következő hat hónapban vezeti az elnökséget, vagy elnököl a tanácsban, egy sor dologban szerepel a napi renden, nyilván egy sor kérdés is gondolom felmerül önökben a Green deal kapcsolatban, de hát nem csak azzal kapcsolatban, vagyis elkezdjük azzal, hogy önök bemutatják a 10 percben a prioritásaikat, és utána kérdés-válasz. Miniszter úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt európai parlamenti képviselő, Körülök, hogy eljöttem a mai napon önök közé, hogy bemutassam a horvát elnökség a környezetvédelemben és a klímavédelemben kialakított prioritásait, és örülök, hogy együttműködhetek az ENFI bizottság tagjával a következő hat hónapban Horvátország egy, együtt kíván működni a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel még hozzá a konszenzus és a kölcsönös tisztelet jegyében. Ez az első elnöksége Horvátországnak, és ez bizonytalanság figyelhet meg globálisan, de minden területen szeretnénk hozzájárulni ahhoz a, azon átmenethez, amelyre szükség van napjainkban a környezetvédelem területén. Úgy gondoljuk, hogy ez egy lehetőséget kínál abban, hogy az egységet tovább mélyítsük és erősítsük az Európai Uniót. Az elnökségünk előtt azokra a területekre fókuszálunk, ahol úgy gondoljuk, hogy e a legtöbbet teheti a közös értékek fellendítésért és az összes tagállamot tudja képviselni. Egy erős Európa kihívások világában négy fő prioritást határozott meg Horvátország. Európa, amely fejlődik, amely összeköt, amely véd, és a negyedik a befolyásos Európáról szól. Az első prioritás alatt Európa, amely fejlődik, semleges fenntartható zöld Európa irányába kívánunk haladni. A horvát elnökség központjában az Európai Green Deal, az átmenet a klímasemlegeséhez 2050-ig, a, a biodiverzitás megőrzése, illetőleg a tengeri környezet megvédése szerepel. Mint tudományos tanulmányok és jelentések rámutatják, egyre közelebb kerülünk a nagy fordulóponthoz, vagy ahonnan már nem lehet visszafordulni. Romlik a környezet, és kockázatok is növekednek, éppen ezért sürgősen reagálnunk kell. Ha felismerjük ezt a válságot, akkor az a feladatunk, hogy az EU-n belül a környezeti célok és a klímacélok fontos szerepet töltsenek be. 2019-24 között mm, mm, mm, közötti időszakra megszületett az Európai Green Deal, és 2050-re szeretnénk a Párizsi megállapodással összhangban eh, sem, eh, klímasemlegesek lenni, és ez egy fontos tevékenységet követel meg tőlünk. Éppen ezért a horvát elnökség a tanácsban az Európai Green Deal érdekében fog dolgozni mint már lemond, bemutattuk, eh, elmúlt héten a parlamentben az elnökség osztja azt a véleményt, hogy az Európai Green Deal egy új növekedési stratégiát képvisel, miszerint az EU-t egy méltányos és virágzó társadalomba vezessük át egy korszerű, semleges forráskínélő gazdaság keretében. És nem ki az, az összes EU politikában fontos, hogy az európai természeti erőforrásokat megőrizzük és, és tároljuk hogyha természetesen ez eléréséhez magán és állami közreműködésre van szükség. Hogyha ezt figyelembe veszük, akkor a fenntartható Európai Beruházási Bank és az méltányos átmeti mechanizmus tartalmát tartjuk szem előtt, amit egyébként elmúlt héten mutatott be az Európai Bizottság kívánj, itt ehhez szükség van, hogy egységesen lépjünk fel a 2050-ig tartó időszakban. A célzott finanszírozás meg kell, hogy könnyítse a szükséges átmenetet, a kímélő és társadalmi igazságos működési módnak. A horvát elnökség alatt azt tervezzük, hogy vitát szervezünk a Green Deal-ről valamennyi tanácsi formációban, az ECOFIN-ban, az AgriFish-ban, a Compit-val, illetve az ifjúsági és Kulturális és Sporttanácsban, az Envi-ben, a TTE tehát a közlekedési tanácsban ezen viták mellett, és az Európai Green Deal kommunikáció mellett azt tervezzük, hogy konkrét jogalkotási kérdéseket is felvetünk, sőt törvényeket hozunk. Azt reméljük, hogy ezzel bemutatjuk azt az, a komoly változást, amelyet megkövetel az a következő időszak a klímaterületen. Ehhez élnünk kellene a szinergia hatásokkal is, amely ágazatokat átutelő módon képes megközelíteni a problémákat hogyha elfogadjuk a Green Deal kezdeményezéseket, amelyeket a horvát elnökség alatt mutattak be, úgy gondoljuk, hogy itt konkrét lépésekre van szükség, ezt kívánjuk előkészíteni. Az környezetvédelmi tanácson belül ez mindenek előtt a klímai törvény megalkotását, a biodiverzitás védelmét és a, csele- és a körkörös gazdaság cselekvési tervét jelenti ha figyelembe veszük a prioritásokat, mi szerint egy zöld és fenntartható Európába kívánjunk haladni, és ehhez végre kell hajtani a párizsi megállapodást, és vezető szerepet kell játszanunk az egész világon az alacsony szintdioxid kiváltsátású átmenetben. Az elnökség azt tervezi, hogy kialakítunk egy hosszú távú üvegházhatást okozó gáz csökkentési programot. Biztosak vagyunk abban, hogy a tanács hozzá tud járulni ahhoz, hogy az, az e EU LTS és az UNFCC a lehető legjobb módon működjön. A harmadik prioritások a horvát elnökség alatt a biodiverzitás. Ebben kezdeményező szerepet fogunk játszani, és vitákat indítunk a 2030-ig tartó biodiverzitási stratégia kialakításában, és egy új globális biodiverzitási keretét, keretet szeretnénk 2020 utáni időszakra. Ezért a tanács üdvözli az Európai Bizottság biodiverzitási stratégiáját, amely idén márciusban fog megjelenni. Az elnökség üdvözli az Európai Parlament állásfoglalását, amelyet elmúlt héten fogadtak, mely amely 2020 utáni stratégiát irányoz elő ezen a területen, nemzetközi és EU szinten is. A célunk az az elnökségen, hogy elfogadjuk a tanácsi következtetéseket, amelyekkel megkönnyítjük ennek a témának a kezelését az EU-ban és nemzetközi fórumokon. Így kívánjuk az EU mandátumát a COP15-höz kialakítani, amely egyébként erre Kínában kerül sor. Egyébként pedig elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezeket a célokat elérjük, és Horvátország, illetve az EU egy megfelelő keret kialakítását irányoz el, mai reáli, de mégis ambíciózós. Ez az új keret, amelyekkel közvetlen és közvetett módon igyekezünk megakadályozni, megakadályozni a biodiverzitás csökkentését, mint a párizsi megállapodási folyamatban már említettük, itt is vezető szerepet kívánok játszani. Az elnökség bízik abban, hogy az Európai Parlament e- erős támogatást nyújt a, ezen sürgető és ambiciózus lépések végrehajtásához. Az az utolsó, de nem a legkevésbé fontos prioritás a tengeri környezet, a szennyezéstől való megvédése, és így kívánjuk biztosítani a körkörös gazdaság fejlődését. Az általános cél az, hogy csökkentsük a hulladék keletkeződést, ehhez szükség van egy csomagolási hulladék irányelvre, amely megakadályozza 2020 után a tengerek további szennyeződését még szeretnék beszélni azon jogalkotási lépésekről is, amelyeket a horvát elnökség megkívánja javasolni. Ami a nyitott kérdéseket illeti a LIFE programban, a tárgyalások lezárása attól is függ, hogy hogyan alakulnak a többéves pénzügyi keret tárgyalásai. Hogyha ebben megszületik az megállapodások az elnökség mindent elkövet, hogy a parlamenttel a live programot is lezárjuk. Ami az MRV hajózást illeti. Itt a tárgyalások alakulása a parlamenttől is függ, ami pedig az új anyagokat illeti, amelyeket a horvát elnökség alatt kívánunk bevezetni. Kezdeményezni fogjuk a vitákat az első európai klímatörvényel kapcsolatban, hogyan kívánjuk elérni a 2050-es klíma semlegességi célt. Egyébként készek vagyunk dolgozni a nyolcadik kor környezeti cselekvési programon, és ehhez azonban meg kell kezdeni a tárgyalásokat, ehhez viszont szükség van arra, hogy az Európai Bizottság előterjesztje a javaslatát. Ami pedig a nem jogalkotási tevékenységeket illeti, a horvát elnökség egy új cselekvési tervet akar a körkörös gazdaság számára, mivel erre szükség van a Green Deal keretében. Vitákat tervezünk annak érdekében, hogy ezt a fontos átmenetet lehetővé tegyük a gazdaságunk és a társadalmunk számára. Ezek a megfontolásokat egyébként a miniszteri szintre szeretnénk vinni. Egyébként pedig következtetéseket kívánunk elfogadni a levegő minőség kérdésében is. Javítani szeretnénk a megillévő jogi keretet, ugyanis, és itt figyelembe vesszük majd az Air Quality Fitness Check eredményeit is. Ezen túlmenően pedig eszmecserét szervezünk miniszteri szinten a fitness check eredményéről, illetőleg a vízzel kapcsolatos jogalotás kérdésében is, ugyanis a városi víz hulladékvíz kezelése is egy fontos téma, ehhez szükség van egy irányelvre. Igen, tisztelt képviselők, a horvát elnökség elkötelezetten dolgozik majd az említett célok elérése érdekében, oly módon, hogy a Green Deal-re fókuszálunk, és így kívánjuk a klíma és környezeti szakpolitikákat átültetni egy gyakorlatba. Ö, a klímaváltozással, a környezet romlásával, a biodiverzitás csökkenésével foglalkoznunk kell, mert csak így lehetséges a méltányos átmenet. Közös célunk itt az EU-ban, de globálisan is közös célunk egyébként, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, de ez rengeteg lehetőség is kínálkozik ebből Európa és a világ számára is. Igen, tisztelt kollégák, örülök, hogy együttműködünk a jövőben egy zöld és fenntartható európai jövő érdekében. Köszönöm szépen! So we're going to uh, move to the first... Akkor pedig a kérdések első fordulója következik. Frakcióként nyitunk. Péter Líze két percben kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tanácselnökének, igen, egy központi téma az önök elnöksége során lesz, és kell, hogy legyen a klímavédelem. A klímasemlegességet 2050-ig el akar élni az EU, ez a nagy cél, és a tanács többé-kevésbé megállapodott ebben decemberben. A parlament már márciusban a frakcióm támogatásával kiállt ezen cél mellett, ahogyan Váratjuk, a tanácsban persze egy kicsit nehézkesebbek a dolgok, mint a parlamentben. Kérdésem önhöz, hogy hogyan értékeli a 2030-as célt? A parlamentben nagy a támogatás, a bizottságban is a többség azt mondja, hogy 55%-ot kell kitűznünk célul feltételek nélkül, mi a bizottságot támogatjuk, 50%-ot mondunk, és hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor az 55% mellett vagyunk. Érdekelne, hogy a tanácsban van -e egyáltalán többség az 50% mellett. Nagyon fontos ez a politikai értékelés szempontjából, hogyan lehet jön ezt, hol tartunk, és a második dolog a néppárti frakció számára nagyon fontos és a parlament szerencsére állásfoglalásában ezt el is fogadta a múlt héten, hogy a nemzetközi szempontot erőteljesebben ki kell emelni. És csodálatos lenne, hogyha valamennyi jelentős szerződőfél vagy szennyező az usa és Brazílián kívül, ahol egész más nehézségek vannak, az ambícióit a párizsi célral kapcsolatosan 10%-kal növelni, és felhívnám az ön figyelmét erre. Végezetül ön az MFF-ről. A néppárt számára a kutatás nagyon fontos. A parlament 120 milliárd eurót kér, és a klíma semlegesség, a klíma semleges ipar kapcsán a frakcióm ezt igen, csak támogatta, önt késze arra, hogy a parlament által javasolt számadatokért harcoljon, hogy meglegyen a technológiai előfeltétel a klímasemlegesség eléréséhez. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm szépen. Luéna úr, a szocialisták és demokraták nevében. Időm van, elnök úr. Két perc, hangzik a válasz. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm ezt az ambiciózus prezentációt, és azt hiszem, hogy fontos az, hogy ön bemutatta azokat a témákat, amelyek túl lépnek a vitán. Fontos az, hogy más fontos témákkal is foglalkozzunk, így például az erdészeti stratégia 2020 utáni időszakra. Van-e terv jogalkotási tevékenységet illetően? Az annak érdekében, hogy az illegális fakivágásból származó termékek ne jussanak el Európába. Aztán mit gondol a horvát elnökség a az ambiciós folló apról a levegő minőség fitness csekje kapcsán, hogy ez megfeleljen az ezen évre előirányzott vezérelveknek. És aztán a vízkeret irányelv kapcsán is lenne egy kérdésem, hogy milyen ambiciózus választ készített elő az elnöksége ezen irányelv értékelését illetően az Európai Bizottság részéről, ami pedig a légi közlekedés emisszióit illeti. Együtt akarnak-e önök működni a bizottsággal, hogy intézkedéseket foganatosítsanak, és a különféle a széndiokszidtól eltérő gázokat csökkentsék. És két fontos kérés az szemeszter kapcsán. Itt van egy részről a motoros járművek homologációja és a kereskedelmi járműveké, a könnyű járművekre gondolok, és a költségvetést illetően pedig forrásokra és finanszírozásra van szükségünk. A bizottság inkább elméleti síkon szólt a környezetvédelmi adóztatásról. Az ön elnökségének vannak-e konkrét elképzelései ezen fél év kapcsán, hogy egy környezetbarát adóztatás jöjjön létre? Köszönöm. Köszönöm szépen, Torres úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszternek is, hogy eljött. Általában tetszenek a horvát célok. például, hogy megnyerjék a világbajnokságot fociból és kosárlabdában. De amikor a környezeti célokról van szó, és a kör, konkrétan a következő 5-6 hónap céljairól, nos, ezek már nem annyira <clears throat> ambíciózusak, mert ha megnézzük a klímatörvényt, ha el akarnánk valamit érni a kínaiakkal közös csúcs előtt, a COP26 előtt, akkor valamit tennünk kéne addig, úgy, ahogy a, egy horvát csatár mozog, ellép, elindul, úgy kéne nekünk is elindulni most, ezen a területen is. Úgyhogy örülnék, hogyha meg tudná erősíteni elkötelezettségét, és hát nem csak ön, hanem jó, tehát jó, hogy eszmét cserélünk, ez jó. De szeretném azt is látni, hogy a tanács ö, gyors előre üzemmódba kapcsol, mert ezek a problémák nem megvitatást igényelnek, hanem megoldást. Megoldásért kiáltanak de egyébként szívesen hallgatom optimista nézeteit és válaszait. Ha történik valami, akkor már én is belengedtem a horvát zászlót örömmel önöknek. A zöldek részéről Holgren úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, azt, amit elmondott. Én klímatudós vagyok, és nagyon remélem, hogy ön és ennek a klímapolitikáját az Európai Uniónak jobban összhangba hozzák azzal, amit a, a tudományos közvélemény már régóta mond, és amit egyébként a párizsi megállapodás is kimond. százalékos célkitűzésekről van szó, de a tudomány minimum 70%-os emissziócsökkentést mond, hogy szükséges lenne, ha azt akarjuk, hogy a kibocsátások összmennyisége valamelyest csökkenjen. Az elnöksége, amit az INA horvát olajtársaság is támogat, és amiről egy e-mail azt mondja, és idézek, az elnökség szponzorálásának ténye miatt az elnökség keze meg lesz kötve az EU környezetvédelmi jogalkotása tekintetében. Ön erre a vádra, kritikára mivel reagálna? Mert szerintünk is, szerintem is a horvát elnökség hitelességét aláássa az, hogy egy olajtársaság szponzorálja az elnökségi munkát, miközben az önök dolga a Green Deal megvalósítása lenne. Az ID frakcióban Madame Kredének adok szót. Monsieur le ministre, elnök úr, miniszter úr, ön helyesen említette az elnöksége programjában a környezet pusztulását, a biodiverzitás csökkentését. Ez az egyik legnagyobb kihívása a modern világnak, hogy ezt megoldjuk. Az Európai Unió, eh, ahelyett, hogy idealista legyen, vagy megbélyegezne dolgokat, ehelyett fel kell lépni azon jelenségek eh, ellen, amelyek ezt a folyamatot erősítik. A Párizsi megállapodás betartása, a klímatörvény, a klímasemlegesség célja. A következő kérdéseket veti fel, mi lesz a nukleáris energia szerepe az energiaátmenetben, milyen finanszírozás szükséges a zöld paktumhoz, a zöld alaphoz, és milyen szankciókat alkalmaznak, hogyha a tagállamok nem teljesítik kötelezettségeiket, van-e derogációs rendszer a szövegben, és hogyan lehet ezen célokat összeegyeztetni az európai ipar megőrzésével, hogy továbbra is az élénk részese legyen gazdaságunknak. Miniszter úr, az elnökség sikere az önök szendékától függ a tagállamok szuverenitásának megvédésében. Figyelembe kell venni különbözőségünket területünkben, életmódunkban, földrajzunkban, és meg kell védeni védjegyeinket, és ellen kell állni az egységesítő bürokráciának. A tagállamok ugyanis szuverének, a saját jogszabályokat alakítják ki, és csak ők tudnak hatékonyan törvényeket alkotni. A globális megállapodások célkütései a legjobb példája ennek. Köszönöm, miniszter úr. Mi konzervatívok vagyunk, vagyis támogatjuk környezet konzervációját is, a tiszta levegő megőrzését, a biodiverzitás megőrzését, a fajok megőrzését. Ezzel együtt kicsit kételjeim vannak az önök klímapolitikájával kapcsolatban. Sőt, kettő. Az egyik a jogalkotás tempójára vonatkozik, mert önök ugye azt javasolják, hogy a klímatörvényt idén nyárig nyélbe üstik, miközben az Európai Tanácsban nincsen konszenzus erről. Annak ellenére nincs, hogy a hatástanulmányokat, amelyek feltételei a 2030-as célok megvalósításának, el sem kezdtek elkészülni, nyárig biztos nem lesznek meg. És aztán ott van még a jogi kérdés is, hogy ha nincs konszenzus a tanácsban, akkor hogy lehet tovább lépni? És aztán nem beszéltünk még a költségvetésről sem. A bizottság az európai Green Deal beruházási tervét nemrég kiadta. Egy ö, billió eurót akarnak összegyűjteni, de nem tudom, hogy e, ez hogy lesz lehetséges, hogyha még az ennek egy részét kitevő több éves költségvetési e, keretről sem tudnak megállapodni egymással a tagállamok. Hogyan fogja az elnökség, a horvát elnökség a tagállamokat egymással egy irányba terelni, és megteremteni azt a konszenzust, amelynek jelenleg semmilyen jelen nem látszik? Köszönöm. Utolsó felszólalunk ebben az első körben. A GUE képviselő nője. Eljöttem. Köszönöm. Tisztelt miniszter úr, a horvát elnökség egy nagyon problematikus időszakban tevékenykedik. A kérdések, amelyeket önöknek meg kell oldaniuk, központi jelentőségűek a klímaváltozás szempontjából. Remélhetőleg sikeresek lesznek önök. Két dolgot szeretnék felvetni, amelyek fontosak. Ugye az ö, üzemanyagokkal kapcsolatos semlegesség és a biodiverzitás megőrzése. tanács 2050-ig akarja klímasemlegeséget elérni. Van-e egyhangúság ezt illetően, ami az egyes intézkedéseket illeti, a tagállamok véleménye eltér? arra gondolok, hogy itt egy hiteles stratégiát kell kialakítani, ami pedig a 2030-as évet illeti. Itt elég az, amit a tudományból tudunk. Az 50% egyáltalán nem elégséges, sőt az 55% sem. Tudományos adatok vannak erre vonatkozóan, és fontos az elővigyázatosság elve. Itt a minimum a 70% lenne, így egy kicsit biztosabb útra lépnénk. Ha 2030-ig nem szabunk meg elégséges célokat, akkor azt követően még ambiciózusabbnak kell lennünk, és ez nagyon költséges lesz, és nehézséges, nehézkes is. Milyen eszközökkel óhatják önök meg, ő, meggyőzni a tagállamokat, hogy meg kell állapodniuk a számadatokban? Ami a biodiverzitás stratégiát illeti, önök ambiciózusak, remélem, hogy olyan stratégiát ö, alakítanak ki, amely ezen vészhelyzetre megoldást kívnál. A biodiverzitás nem önérték, hanem központi elem a földgolyó túlélése szempontjából. A mm, mm, felmelegedéshez alkalmazkodnunk kell, és ez nehéz lesz. Köszönöm. Ha akkor kész a válaszadásra, akkor 10 perc van rá. Miniszter úr. Poštovane dame i gospodo. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a válaszokat, a kérdéseket. Megpróbálok az elhangzott sorrendben válaszolni a kérdésekre. Egyesek ugyanabban az irányba mutattak, ugyanabban a kontextusban, úgyhogy többre is fogok majd egyszerre válaszolni, amelyek a, a klímatörvényel voltak kapcsolatosak. Hát akkor haladjunk sorjában. Kérdést tettek fel nekem azt illetően, hogy van-e többség az 55% mellett a tanácsban 2030-ig. Líze képviselő tette fel ezt a kérdést, ha nem tévedek ebben a kontextusban. Modi képviselő is hasonló kérdést tett fel. Tudják, hogy jelenleg, amikor a klímatörvényről kell szavazni majd a tanácsban, a e, júniusi hónapban, hogy mi fog történni. A horvát köztesség ambíciója az, hogy miután bemutattuk a klímatörvényt, ami ugye márciusban történik, akkor beindítjuk a vitát minden lehetséges formációban, és aztán júniusban el akarjuk érni a nagy előre lépést. Azt gondoljuk, hogy a környezetvédelmi miniszterek minden EU-s tagállamból tudatában vannak annak, hogy milyen igényekkel jár a klímaváltozás elleni küzdelmünk, és egyáltalán nincs alternatívánk a klímaváltozás feltartóztatásában. Azt gondoljuk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmünk a Green Deal révén egy olyan út, aminek nincs alternatívája. Biztos vagyok abban, hogy ez megmutatkozik majd azon vitákban, amelyekre a következő hónapokban kerítünk sort. Modik képviselő más kérdésének második része az volt, hogy a tagállamok 2050-ig hajlandóak lesznek-e a semlegesség elérésére. Itt nem csupán a Green Deal-ről van szó, itt szélesebb összefüggések vannak. Ez a dokumentum egy valódi paradigmaváltást jelent, nem csupán az európai kontinens működés módjában, hanem mindazok működésében, akik követnek minket ezen az úton, és az egy irányba mutat ez az út, Egyetlen helyes irány van itt, a klímasemlegesség elérését illetően, a klímaváltozás elleni küzdelem fellépését illetően, és a biodiverzitás megőrzését illetően. Azt hiszem, hogy egyetlen tagállam sem mondhatja, hogy ez nem így van, hogy a tagállamok tudatában van annak, vannak annak, hogy amit teszünk, azt a jövőbeli nemzedékek érdekében tesszük, akik majd utánunk érkeznek. Aztán elhangzott egy kérdés Torvalc képviselő részéről. Egy sport hasonlattal ért a képviselő úr, egyfajta sport kezdeményezést említett tudja Torvalds képviselő, hogy mi a sportban igen csak sokat teszünk, sikeresek vagyunk, és a horvát elnökségtől az európai klímatörvény tekintetében a lehető legnagyobb elkötelezettséget várhatják önök. Ez az az üzenet, amit szeretnék átadni az Európai Parlament tisztelt képviselőinek, ezen kérdésekre válaszolván. Mi pedig a technológiai fejlődést illeti, amit el kell érnünk a klímasemlegesség elérés érdekében. Engedjék meg, hogy mindenek előtt kijelentsem, hogy a Green Deal, mint olyan, konkrét finanszírozási kötelezettségekhez kell, hogy járuljon, hogy társuljon, és ez egy tökéletes platform a paradigmaváltáshoz. És itt technológiai megoldásokra van szükség, és biztos vagyok abban, hogy ezt elismerik a pénzügyi perspektívákban, mindenek előtt a kutatás és a fejlesztés finanszírozásának területén. Ez előfeltétel ahhoz, hogy elmozdulás történjen a technológiai fejlődésben, illetve a klímasemlegesség elérése felé vezető úton. Európa jövője, illetőleg a világ jövője a klímaváltozás kontextusában nem csupán egyetlen ország jövőjét jelenti. Tehát itt a globális jövőnkről beszélünk, valamennyünk jövőjéről, és ebben a kontextusban ugye Grissé asszony utalt az államok szuverenitására. a klímajövő, illetve a környezetvédelm jövője Európa szemmel, ez egy egységes koncepció, így kell erre gondolnunk. Talán naivan hangzik, de ebben a pillanatban, amikor beszélünk, láthatjuk a meteorológiai változásokat, és látjuk a felmelegedést, illetve azt, hogy Horvátországban a légszennyezés milyen erőteljes, és ez természetesen átlép a határokon, és ez a légszennyezés ez nem Horvátországban van ennek a forrása. Tehát amikor erről beszélünk, akkor érezhetjük a változás következményeit, illetve érezhetjük más országok tevékenységének következményeit. Az egész világ, illetve Európa célja a klímaváltozás feltartóztatása, és itt a nemzeti szuverenitás koncepciója, ez másodlagos jelentőségű kell, hogy legyen, amikor a klímaváltozás témájáról beszélünk. Itt Európa célja egységes, egyetlen kell, hogy legyen, és ezért konszenzust próbálunk keresni majd a kulcskérdésekben, illetve a kulcs elképzeléseket illetően amelyekről ezen hat hónap során vitázni fogunk. Aztán a levegő minőségre vonatkozó irányelvre vonatkozott egy kérdés. Luana képviselő kérdése volt ez. Ismerjük a tiszta levegő, a tiszta víz minőségének jelentőségét. Ez az ö, ökorendszer működésének előfeltétele, és a tanács ülésein elkötelezettséget vállalunk az irányelvek értékelésére, ugyanakkor elkészítjük a végkövetkeztetéseket a levegő minőség irányelv értékelését illetően. Ami pedig a zöld terv, a Green Deal finanszírozását illeti, tudhatják, hogy itt nem a környezetvédelmi szakminiszterek vitájának témája lesz ez főként, hanem a pénzügyminiszterek vitájának fog középpontjában állni, és több szinten zajlik majd ez a vita. Itt elhangzott kérdés az egyes országok ellenállását illetően a Green Deal céljai, céljaival szemben. Nos, itt arról van szó, hogy az adott államok hajlandóak-e a klímasemlegesség elérésére, az erőfeszítések megerősítésére 2030-ot követően. Ez a környezetvédelmi miniszterek szintje fölött van. Mi az elnökségünk ideje alatt megpróbáljuk a folyamatokat gyorsítani, és fontos az, hogy széles konszenzus legyen a klímaváltozás elleni küzdelmet illetően, és ami a zöld tervet illeti, illetve Európa vezető szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén. Ami a légi közlekedés témáját illeti, ez egy külön kérdés tárgyát képezte az imént. Itt 3%-ról beszélünk a teljes emissziókat, illetve a légi közlekedés közlekedés részéről, ugyanakkor az várható, hogy a légi közlekedés, mint ágazat hozzá kell, hogy járuljon 2050-ig az emisszió csökkentéshez. Hogy ez milyen módon fog megtörténni, ez a viták témája. Itt ugye adóügyi ö, kezelését várhatjuk ennek a témának, és ez a pénzügyminiszterek hatásköréhez tartozik. A biodiverzitás témája. Az Európai Tanács elnökségeként várjuk a kulcsfontosságú dokumentumot ezen a területen, a biodiverzitási stratégiát, ahogyan tudjuk, a következő hónapokban közé kell, hogy tegyék, és amint megtörtént a közzététel, akkor elnökségként elkezdjük a közös gondos, gondolkodást erről a stratégiáról. A biodiverzitás megőrzése szorosan kapcsolódik a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Csak gondoljunk erre a dossziéra, ez nagyon nagy figyelmet kapott a kezdeményezéseink közül, és a klíma törvény fontos részét is képezi ez a terület, és kapcsolódik minden fájlhoz, amelyek a Green Deal részét képezik. Köszönöm. Thank you. So, regarding the... Köszönöm szépen, ami a klímatörvényt illeti, biztosítjuk, hogy jól értettük, ez azt jelenti, hogy júniusban szavazni szeretnének a tanácson, a környezeti tanácson. Természetesen kötelezettséget nem tud vállalni, ez nem csak az elnökség dönt ebben, de ön erre törekszik ami a klímatörvényt illeti, mindent elkövetünk, hogy júniusig haladni tudjunk a lehető leggyorsabban. És eh, mondjuk a legoptimistább, legoptimálisabb eredmény ez lenne, mint ön mondta, nyilván ez a többi tagállamtól is függ majd. És hát, hogy milyen elképzeléseik vannak a témában. Rátérünk a második fordulóra a kérdések körében, megint csak a néppárttal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A finanszírozást illetően a Green Deal finanszírozását illetően hogyan fogjuk ezt megoldani. Itt eléggé megosztottak a vélemények. Az érdekelne, hogy mi az önök szándéka, hogy konszenzust érjenek el ezen a területen. Hiszen itt ez megosztott kompetencia az EU és a tagállamok között, ugyanakkor a pénzügyminiszterek hatásköréhez is tartozik ez a terület. Hogyan akarnak módszertant kidolgozni ezen új Green Deal finanszírozására. Mi az önök módszere? Thank you for... Köszönöm szépen szocialisták és demokraták nevében. Jutland asszony, köszönöm szépen elnök úr, miniszter úr, köszönöm a bemutatót. Köszönöm azt is, hogy pontosan fogalmazott az ambíciókat tekintve, a szándékaikat tekintve, mi szerint szeretnék felgyorsítani a munkát a klíma törvényen, és horvát oldalról világossá tették, hogy az a szándékuk, hogy mindent elkövetnek azért, hogy vezető szerephez jussanak, és cselekvésen keresztül, nem csak szavakon keresztül. Ezt nagyra becsüljük. Ami engem illet, egy kérdést is feltennék, ami számos kollégát foglalkoztat itt a bizottságban. Az idei menetrend, ez nagyon fontos, Glasgow-ban lesz egy COP, a COP15, a COP15 a biodiverzitás témájában Kínában lesz, az EU-Kína csúcs, megint csak az év második felében. Ezért úgy vélem, hogy az önök elnöksége rendkívül fontos ezeket az ambíciókat tekintve, amiket ön említett, és hát ezeken az üléseken ezeket meg kell jeleníteni. Úgy gondolom, hogy az előkészületek re sort kell keríteni még az első fél évben. Nem csak azt kell biztosítani, hogy a COP Glasgow-ban tényleg teljesítse azokat az ambíciókat, amiket elvárunk, tehát például, hogy a párizsi megállapodást teljesítsék, és, és hát tudjuk, hogy a tagállamok részéről is magasabb szintű ambíciókra van szükség, hogyha a párizsi megállapodást teljesíteni akarjuk. Azt is tudjuk, hogy túl sok szándékot nem láttunk, viszont klímaügyekben, a klímakonferencián Madridban. Persze tudjuk, hogy mi volt az oka, de mindenképpen nem haladtunk tovább. Vagyis hogy készülnek fel az EU Kína csúcsra, hogy klímaügyekben vezetők legyünk, illetve Glasgow ügyében hogyan tudunk haladni, és hogyan tudjuk felkészülni arra, hogy vezető szerephez jusson a Glasgow-ban az EU, és magasabb szintű ambíciókra van szükség valamennyi tagállam részéről. Úgy gondoljuk itt az ENSZ-ben, és vezető szerep az, ami megillet és ami kötelez bennünket. Egy perc jut kérdésenként, jó erre emlékeztetni szeretnék. Rodrigo az asszony. Rinyó. Eh, gracias, presidente, y eh, gracias, eh, ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy meglátogatnak bennünket, hogy eljöttek hogy hozzá Siker, sok sikert kívánok én is az elnökségükre. Ez egy olyan elnökség, amely komoly kihívásokkal szembesül. Az elnök azt mondta, hogy egy percünk van, ezért gyorsan felteszem a két kérdést. A biológiai sokszínűségről szeretnék beszélni. A legutóbbi plenáris ülésen ambíciózus állásfoglalás született itt a parlamentben és a kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy a horvát elnökség támogatását élvezzük-e annak érdekében, hogy az Európai Bizottság a biológiai sokszínűség kérdésében tovább lépjen, és magasabb költségvetéseket irányozzanak elő, 10%-kal magasabbat a biológiai sokszínűség megőrzése érdekében. A tanács ugyanis csak 8,6%-ot szánt a biológiai sokszínűségre, ez 2015 óta a legalacsonyabb szám. Nagy ambíciókról beszélni kis költségvetéssel, az nem fog működni. És szeretnék emlékeztetni arra, az Európai Bizottság emlékeztetett bennünket arra, hogy a tagállamok nem hajtják végre a környezeti törvényeket, ami azt is jelenti konkrétan, hogy évről évre milliók vesznek el adott esetben az egészségügyben, hogyan tudjuk javítani a környezeti jogalkalmazást a tagállamok szintjén. Vizik úr, a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Számos nemzeti értékünk van Európában, amit nem is látnak sokan, milyen nagy értékek vannak a Kárpát-medencében, vagy a Kárpátokban is. Itt a, az Alpok és a Duna egyezményre szeretnék emlékeztetni. Itt van, EU tagállamok is vannak, öt tagállam is itt. Ezen a területen haladni szeretnénk. Jó lenne egy együttműködés az ökorendszer védelmében, a klímaváltozás hatásának csökkentésében, és a Kárpát régióban javítani kell a környezet helyzetét, és a régió profilját is erősíteni kell, mert nagyon sajátos területről van szó, hogy a tanács támogatása rendkívül fontos lenne. Ebben lát-e lehetőséget arra, hogy az önök elnöksége alatt ez a támogatás erősödjön? Köszönöm szocialisták és demokraták nevében, Sáldemóze. Móze. Asszony, köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a bevezetőjét. Egy kicsit pontosabban jobban örülnék, ha elmondaná, hol is állnak a horvátok az 50-55 százalékos cél elérésében. Egy cselekvési tervet várunk idén márciusban a bizottságtól a körkörös gazdaság kérdésében. Tudná valamit mondni ezzel kapcsolatban? Ez is rendkívül fontos a mi szakbizottságunk működési területén. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Párizs asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljed. Egy perc van. Üdvözöljük a COP15-ös állásfoglalást, amit elfogadtunk elmúlt héten, és ebben az állásfoglalásban 10%-ot követelünk a biodiverzitásra, és ha az önök elnöksége alatt látjuk, hogy hogyan alakul ez ön tényleg támogatni tudja ezt, amikor kemény tényekkel szembesülnek majd, mert vannak, akik ezt nem szeretnék, ha nem sikerül elérni a biodiverzitási stratégia céljait az elmúlt időszakban, és hát itt kisebb anyagról volt szó, egyszerűen hiányzott a végrehajtás irányába a szándék, a jövőbeli biodiverzitási stratégia, amiről sokat beszélünk, és nem, nem segített felgyorsítani a tevékenység ezen a területen, és hogyan igyekszik az, a tanács majd erősíteni a bizottság elvárását egyébként a természet állapotát tekintve az Európai Bizottság elmondta, hogy hogy mi a helyzet. Egy, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adta ki ez decemberben ezt a jelentést. A 2020-as prognózist is találjuk ebben, különböző adatok szerepelnek, és a biodiverzitást védeni kell, erősíteni kell a tevékenységet ezen a területen, érdemes belenézni, online is megvan az összes EU nyelven. Jó. Ami pedig a projekteket illeti, nagyon konkrét szeretnék feltenni valószínűleg az European Green Belt-et illeti az zöldövezetet, és nem a Green Belt körül nem az összes területet védik. Jó lenne, hogyha ebből egy vezérprojekt lenne, az EU tényleg prezentálni tudna a vezetését a biodiverzitásban. Idé. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Hat hónap alatt láttuk a finn elnökség a vitákat, és folytatjuk a szokásos eszmecserét, mint minden elnökség elején. Nehéz persze hat hónap méleget megvonni, és nem Finországot akarjuk kritizálni, mikor a mostani elnökségnek inkább szimbolikus, mint politikai jelentősége van, de a környezetvédelmi vészhelyzet arra figyelmeztet, hogy jól jelöljük ki a prioritásokat ebben a hat hónapban. Nehezen tud előrejutni az EU számos témát, illetően a lobby tevékenység miatt gondolok itt az endokrin perturbátorokkal kapcsolatos kutatásra, és ezzel mindenki szembesül minden napja is során az összes polgár. Vagy gondolok az állatok méltóságára. Itt az élveboncolásról van szó, a szállításról, noha a jogszabályaink a jó bánásmódot garantálnak. A horvát elnökségnek mi az álláspontja ezen kérdésekkel kapcsolatosan, és hogyan akar cselekedni, hogy végre előrelépjünk? Köszönöm. Köszönöm szépen. A néppárt részéről ezt, tisztelt miniszter úr, Gratulálok az elnökség átvételéhez, sok sikert kívánok önnek. Jó lenne most egy kicsit uh, Horvátországból is Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte. Érdekelne, hogy a bizottsági és a parlamenti javaslatokból horvát szempontból ön melyeket tartja jóknak, megvalósíthatnak, megvalósíthatónak, illetve nehezen megvalósíthatónak? Személyes véleménye érdekelne. Ja, hören mich? Okay, ganz kurz. Also, ähm Na, még egyszer tehát Horvátországról szeretnék egy kicsit többet tudni, konkrétabban azt, hogy az ön az önök szempontjából melyek a legérdekesebb pontjai a Green Dealnek, a parlament a bizottság javaslatainak, és ön személy szerint még mit tett volna hozzá a listájához a célkitűzéseknek horvátként? Az ECR frakciónak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr. Biztos vagyok benne, hogy ön jó diplomata, mert mindig nagyon általános válaszokat ad a konkrét kérdésekre. Itt vagyok, kérem, konkrétan válaszoljon. A következő hat hónap ott hétről hétre meg kell tervezni az elnökségnek. Sok találkozó, csúcs lesz, miniszteri találkozó, stb. stb. Kérem, mondja el nekem, hogy ezeken az üléseken mennyiben fog szerepelni az a téma sor, amiről már decemberben beszéltünk, a Climate Act ről mennyi szer lesz szó, és a more money, more taxes elvről is lesz szó. Ott vannak a tervezett napi rendeken ezek a pontok. Ön a környezet, energia és gazdasági témák szakértője, minisztere, ezért gondolom, hogy ön részt vett a tervezésben. Milyen témákat terveztek ezekre az ülésekre? Ott vannak az általam említettek a napi rendeken. Renew frakció. Köszönöm, elnök úr. Anyanyelvemen szlovénul beszélnék, ha megengedik. Köszönöm önnek, hogy kifejtette a horvát elnökség prioritásait. A zöld deal, a green deal és az, amit a bizottság akar, nem tudom mennyiben van összhangban azzal, amit a Nyugat-Balkán és Horvátország akar. Hogyan tudja ö, majd ezeket a különböző prioritásokat egy kalap alá hozni? Tudjuk, hogy pont az önök országai a Nyugat-Balkánon különösen szennyezettek, és egy súlyos szennyezési forrás az a 16 hőerőmű, ami önöknél működik. amelyek ontják magukból a széndiokszidot. Úgy gondolom, hogy ha a Green Deal valamennyi országra vonatkozik, akkor arra az országra is, amelyik éppen az elnökséget viszi. Hogyan fogja tudni összeegyeztetni ezeket az általános célokat a konkrét napi problémákkal. Ezt azért ismerem kérdezni, mert mi az önök szomszédai vagyunk Szlovéniában, és minket konkrétan foglalkoztat, hogy milyen szennyezések jönnek át hozzánk önöktől. Az SZSD frakció kap szó, tessék. Miniszter úr, eh, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm a bevezetőjét. A klímasemlegességi célkitűzések egy olyan hosszú távú stratégiát mutatnak, amelyre egyrésztről komoly, erős politikai szándékra van szükség, másik oldalról pedig bizony komoly ára van, komoly anyagi erőfeszítéseket is kell tenni. Ez jelentős elhivatottsággal és jelentős változásokkal jár majd a tagállamok részéről, ezért nekem két fontos kérdésem lenne. Az egyik az, hogy bő tíz évvel után, a gazdasági világválság után azt gondolom, hogy nagyon érzékenynek és nagyon fontos pontnak kell azt tekintenünk, hogy a Green Deal, a European Green Deal egy fair Green Deal legyen, és vigyázzunk kell Európa polgáraira, azokra az emberekre, akik amúgy is nehéz körülmények között élnek, hogy véletlenül se nekik kelljen megfizetni ennek a komoly anyagi áldozatnak az árát. Milyen garanciát tud vállalni erre a horvát elnökség, hogy ezt az árat nem a legszegényebbeknek kell megfizetni? A másik pedig egy nagyon fontos kérdés, és részben már utalt rá az előző válaszában, milyen garanciát tud arra adni, hogy a tagállamok a nemzeti szuverenitásukat kicsit háttérbe szorítva ezt egy közös ügyként kezelik, közös erőfeszítéseket vállalnak, és az anyagi forrásokat, amelyeket az Európai Unió biztosít, azt a célnak megfelelően használják föl, és nem pedig ön, önző célokra, nem pedig ellopják ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen. E, köszönöm, elnök úr, és köszönöm miniszter úrnak is az előadást. Hasonló kérdésem lenne, az önök elnöksége az első elnöksége, amely a Green Deal-t viszi, és ugye bejelentették, hogy lesz egy nyugat-balkáni csúcs találkozó, illetve tudjuk, hogy aktuális témák a határokon átnyúló szennyezések kérdései, a széndiokszid kibocsátás csökkentése Európa szerte, de a Nyugat-Balkánon különös tekintettel Ön szerint a Nyugat-Balkánon lesz áttörés, és az igazságos átállási mechanizmus az önök országaira mennyire lesz kiterjeszthető? Az SDG-k mennyire fognak megvalósulni, és kritériumként szerepelni az európai szemeszter ülésein a 7-es, 14-es és 15-ös szőkítőzése különös tekintettel. a Noneckiktől, a függetlenektől hallunk egy felszólalást. Köszönöm. Ön szólt a tengeri környezetről. A, az Adria Adriátel boríthatja szemét, mint a mikro ö, műanyag, amely az élelmezési láncban is megtalálható. Jó azt tudni, hogy 87%-a a tengerben található hulladéknak a szárazföldről érkezik, és nem csupán Horvátország, hanem az összes ország az Adriai tenger mellett szembesül a hulladékkezelés problémájával. Két központ van, Maricsina és Kastion Horvátországban, amely ezt a tevékenységet végzi. Ugye itt mindenképpen folyamatosan javítani kell a levegő, a talaj, a víz minőségét, de mindez nem elégséges, és Horvátország még kilenc más ilyen központ működését is forszírozza. Hát itt a korrupció kérdése is felmerül az EU-ban. Itt mindenképpen hibák vannak a közös környezetvédelmi politikában az EU szintjén. Hogyan akarják önök megállítani a hulladékezés ezen elhibázott rendszerének működését? és hogyan akarnak esélyt adni nem csupán az adjai tengernek, hanem a szerzföldi területeknek is, hogy ne fulladjunk bele a szemétbe. Köszönöm. And the last speaker, last az utolsó kérdés. Néppártól Klavak asszony. Köszönöm szépen. Horvátország az EU soros elnökség idején sok vitát folytat majd a klímaváltozással kapcsolatos EU szakpolitikáról. Itt megfelelő finanszírozásra van szükség, amely lehetővé teszi a méltányos átmenetet a különböző ágazatokban. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az kifizetődő, hogyha figyelembe vesszük, hogy minden egyes befektetett euró a megelőzési intézkedésekbe azt jelenti, hogy 6 eurót takarítunk meg, így elkerülhetünk bizonyos károkat. Itt különböző koncepció gondolatok hangzottak el. A Dráva területén, ahol van természeti park, és ez egy nagyon fontos ökorendszer a horvát köztesség részére, és remélem, hogy a horvát elnökség idején még dolgozunk majd ezen park működésének javításán. Torvalds kolléga elmondta, hogy mennyire jók a horvát sportolók, de amikor klímaváltozásról van szükség, akkor az Európai Unió mindenféleképpen egy csapatot alkotva kell, hogy játszon, hogy sporthasonlatnál ma maradjunk. Azt hiszem, hogy csak így lehetünk sikeresek végezetül. Egy kérdés, egy konkrét kérdés a miniszter úrhoz. Of the European Green Deal And what do you see? Mit, miben látja a prioritást az, az üvegházhatást kibocsátó gázoknál, de hogyan tudjuk a tanácsban az IGT e folyamatot felgyorsítani? Köszönöm, miniszter úr. Thank you. So we can discuss uh, sports. Köszönöm szépen. Most nem nem, nem tudjuk megváltoztatni a világbajnokság eredményét, hogy a Franciaország és Horvátország játszotta ezt, de még van 10 percünk, és megkapjuk a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket feltettek a kollégák. Rengeteg kérdés hangzott el, megpróbálok ezekre válaszolni. A kérdések legnagyobb része konkrét dolgokra vonatkozott, ami a Green Deal finanszírozását illeti. Polfian képviselő utalt erre, hanem tévedek. És itt az a kérdés, hogy hogyan, milyen módon lehet plusz 10% forrás létrehozni a biodiverzitásra. Rodriguez képviselő asszony kérdezett erre rá, és néhány más képviselő. Fontos azt szem előtt tartani, hogy az MV tanácsban tény, hogy a több éves pénzügyi keret végkimenetére nem tudunk kihatni. Nemzeti szinten fontos az, hogy kiemeljük az agenda finanszírozásának fontosságát a Green Dealhez kapcsolódóan, és ezen összefüggésben a környezetvédelmi miniszterekkel fogunk vitázni, de azt hiszem, hogy a pénzügyminisztereket is be kell vonni ebbe a vitába, és a kormányok szintjén is vitákat kell le folytatni. Miért is? Mert még egyszer ugye visszatérek a klímaváltozás elleni küzdelemre, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, Ez a kérdés kell, hogy legyen az európai politika prioritása jelenleg. És az Európai Unióban nem hiszem, hogy lenne olyan ágazati politika, szakpolitika, ami ettől fontosabb lehetne. Tehát ebben a szellemiségben kezdjük meg az elnökséget, és az elnökség ideje alatt is nyomatékosítani fogjuk ezen téma fontosságát. Itt mindenféleképpen azt kell mondanunk, hogy mindent meg kell tennünk együtt, persze a környezetvédelmi szakminiszterekkel együtt, dolgozunk majd együtt, és az összes többi kollégával, hogy tudatot tudatosítsuk, hogy mennyire fontos egyrésztről a biodiverzitás megőrzése, a környezetvédelmi kérdések és programok, és ezen területekre a lehető legtöbb forrást kell fordítanunk. Aztán kaptam a Green Dealhez kapcsolódó kérdést, azt illetően, hogy Horvátország hogyan vélekedik a Green Dealről. Nem az a lényeges, hogy Horvátország mit gondol erről elnökségként, ahogyan tudják, mi a tagállamokat képviseljük. Csak egyetlen mondatot mondanék ezzel kapcsolatosan. Horvátország a Green Dealben egy alkalmat lát arra, hogy átalakuljon, mégpedig egy méltányosabb és jobb gazdasági modell irányában. Remélem, hogy a többi tagállam is hasonlóképpen látja ezt a kérdést. Aztán röviden kitérnék elképzeléseinkre és ütemtervünkre a nem hivatalos találkozók, illetve csúcs találkozó tárgyában, amelyre Horvátországban kerül majd sor. Zaleszka képviselő kérdezett erre rá, és Joveva képviselő is. A találkozóinkon mindenek előtt a biodiverzitás kérdésével foglalkozunk, illetve a biodiverzitási stratégiáról fogunk vitázni, a klímasemlegesség finanszírozása, illetve a tengeri környezet megőrzése lesznek a vita témáink, ez tehát a napi rendje a nem hivatalos tanácsnak. Ami pedig a nyugat-balkáni országok kérdését illeti, illetve a 16 hőerőműhöz kapcsolódó kérdést. Többen is rá kérdeztek erre, illetve az európai zöld terv összefüggéseit, valamint a zöld terv és a nyugat-balkáni országok közötti összefüggést. A nem hivatalos csúcs szerintem a legjobb lehetőség, illetve a legjobb platform arra, hogy viták keretében, amelyek tárgya a klíma semlegesség, illetve Európa jövője a nyugati, nyugat-balkáni országokat bevonjuk ebbe a vitába, és egyfajta kedvező impulzust biztosítsunk nekik, hogy velünk ezen kérdésekről vitát tudjanak folytatni. A klímasemlegesség kérdése, hogy ez elválasztaná a nyugat-balkáni országokat az Európa többi részétől, hát ennek nincs értelme. Ez a 16 hőerőmű annyi emissziót, emisszióért felelős, mint az összes többi európai hőerőmű kibocsátása összességében, ezt ön is említette. Ami a Kárpáti Egyezményt illeti, Vietszik a képviselő kérdése volt ez. Értjük ezt az igényt a terület védelmét illetően, és itt kötelezettséget kell vállalnunk az Európai Bizottsággal együttesen, hogy hogyan tudunk előrelépést tenni ezen a területen. Ami pedig az endokrin diszruptorokra vonatkozó kérdést illeti, az elnökség miután a jogszabályokat megfelelően értékelt az endokrin diszruptorok tárgyában, dönteni fog, hogy milyen módon folytatja a munkát a tanácsban ezen kérdésről a többi tagállammal és az Európai Bizottsággal karöltve természetesen. Gospodja Krisztel. Krisztel képviselő kérdést tett fel a körforgásos gazdaságra vonatkozóan. Úgy véljük, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv bemutatása valamennyiünk érdekét szolgálja, és az európai zöld tervnek ezen cselekvési terv révén biztosítania kell további elemeket a körforgásos gazdaság megvalósításához. A körforgásos gazdaság paradigmája egy ideje már a viták középpontjában áll, akár az Európai Parlamentben, akár a tagállamok keretein belül is. Ezen cselekvési terv végrehajtása a zöld tervvel együtt, illetve a két terv egymást kiegészítő jellege azt mutatja, hogy hogyan is nézzen majd ki az európai gazdaság 2050-ig. És ezzel összefüggésben úgy véljük, hogy a 2020 júniusra tervezett környezetvédelmi tanács ülése egy jó alkalmat kínál majd ezen téma megvitatására. Što se tiče... Ami pedig a globális dimenziót illeti, az EU és Kína közötti kapcsolatokat, illetve a COP konferenciát, amelyre Kínában kerül majd sor, illetve Glasgow-ban. Arra utaltak, hogy e- ezen év első fél éve mindenképpen arra kell, hogy szolgáljon, hogy intenzíven előkészülünk ezen eseményekre, és ezzel egyetértünk. A horvát elnökségre egy olyan időszakban kerül sor, amikor ugye a Green Deal és más ehhez kapcsolódó dokumentumok bemutatásra kell, hogy kerüljenek, és teljes mértékben kötelezettséget vállalunk a Kínában tartandó kopra való előkészületekre, erre való felkészülésre, itt a nem hivatalos spliti tanácsülés témáját is fog ez, fogja ez képezni, hogy egy közös álláspontot tudjunk kialakítani, és erre az ülésre ez év júniusában kerül majd sor. Ami pedig Glavak kolléganő kérdését illeti, a stratégiára vonatkozóan mi mindenek előtt azt várjuk, hogy az Európai Bizottság bejelentse az új alkalmazkodási stratégiát, és így a többi tagállam elindíthatja a vitákat ezen témával kapcsolatosan. A biodiverzitás finanszírozását illetően ez a kérdés jó párszor felmerült, illetve az, hogy a biodiverzitás finanszírozását növelni kell. Ahogyan már említettem, ez a téma nem a környezetvédelmi szakminiszter, illetve ezen formáció hatáskörébe tartozik. Amit megtehetünk, az az, hogy kedvező légkört teremtünk ezen kérdés tárgyalásához a nem hivatalos és hivatalos megbeszéléseink keretében, és így módon impulzust adunk a kollégáink felé, hogy itt sürgető felépésre van szükség a finanszírozást illetően, illetve a zöld terv, valamint a biodiverzitás fellépésének finanszírozásához. Ami pedig a hulladék kezelés vonatkozó kérdést illeti Szincsics képviselő úr szájából hangzott ez el. Ahogyan ön nagyon jól tudja, ez nem a horvát elnökség illetékességi területéhez tartozik, és ezen formációban nem beszélünk erről a kérdésről. Köszönöm. thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ez lenne a vége az eszmecserének. Most az önök elnökségéről természetesen más lehetőségeink is lesznek, hogy beszéljünk uh, témákról közvetlenül vagy más formációk keretében. Délután folytatjuk a munkát 2.30-kor.